jelentés, Monika Makovai a szerzője, a téma pedig az Európai Ügyészség. Megadom a szót négy Petre Makovai asszonynak. Mulțumesc, doamna președintă. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az elmúlt órában terrorizmusról vitáztunk, mindannyian ellenezzük. A terror, a terror a korrupció szervezetbűnözés finanszírozza, és a terrorizmust igenis az európai eszközökkel kapcsolatos csalásokból is finanszírozzák. Az Európai Unióban a csalás az európai adófizetők pénzével van kapcsolatban. 3 túl 5 milliárd eurót érint évente, ez óriási összeg. Először is, most van először ez papíron. A valós szám elképzelhető, hogy ennél sokkal magasabb. Ezekből a pénzekből lopnak tehát. Olyan pénzből, amely innováció, kutatás, munkahelyek teremtésére van itt. A mi pénzünket lopják, és ezzel az életünket. A szegénység növekszik. Mindez annak a, a hatása, hogy ma sajnos európai szinten nincs hatékony mechanizmus, amivel felléphetnünk az európai forrásokkal kapcsolatos csalás ellen. A bűnüldözés és az Európai Unió pénzügyi érdekeinek megsértése a csalás nem európai szinten kerül megoldásra, az, a különböző tagállamok próbálnak fellépni. Vannak olyanok, amelyek hatékonyan, mások egyáltalán nem teszik meg, vagy csak nagyon kevésbé hatékonyan, vagy rosszul, hogyha szabad ezt így mondani. A, ez a különbség a, az Európai Unió pénzügyi ügyeinek érdekeit sérintő bűncselekményekkel kapcsolatban szükségesé teszi az, hogy legyen európai államügyészség. Így lehet az Európai Unió pénzügyi érdekeivel szembeni csalásokat hatékonyan leküzdeni. Ez tehát a legfőbb oka az Európai Államügyészség szükségességének. Az Európai forrásokra való nyomást hatékonyabban kell megvizsgálni, és hatékonyabban kell leküzdeni. A pénzek visszakövetelése pedig azt jelenteni, hogy sokkal több forrás kerülne a költségvetésbe, és a, így a polgárok rendelkezésére is több pénz állna. Ne feledjük el, hogy az európai intézményekben a mi feladatunk az európai adófizetők pénzének az őrzése. Szeretném, hogyha az európai államügyész is ezt a feladatot tölténe be. Az első lépéstől a záró aktusokig. És azok, akik csalásban bűnösnek találtatnak, azok ellen fel kell tudni lépni, és bíróság elé kell állítani. Szükség van az európai államügyészségre. Olyan szakosodott államügyészekre van szükség, akik részben egy központi irodában, részben pedig a tagállamokban mind csalás ügyek, csalás bűncselekményével foglalkoznak, az európai államügyészséghez tartoznának, közösen látnák el a feladatot. Próbáljunk egy összehasonlítást elvégezni arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a csalás elleni harcot koordinálni ha egy bűnszervezetet ellen akarunk fellépni, amely az Európai Unió pénzügyi érdekei ellen jár el, hogyan lehet akkor európai választ adni erre? Egy európai államügyészek csoportjával, amelyben minden tagállam államügyésze hatékonyan, gyorsan és gyorsan együttműködik. Így lehet a csalásra szakosodott bűnszervezeteket is gyorsan felderíteni. Nyomozati eljárások lesznek, egy nyomozást tagállamokban is folytatnak majd. Mindig az adott tagállam jogrendjének megfelelően, és természetesen az, a gyanúsítottak vagy vádlottak jogainak figyelembevételével. Köszönöm szépen, Makovály asszony. Most uh, Jorova biztos asszonynak adom meg a szót. Hölgyeim és uraim, Tisztelt európai parlamenti képviselők, először is azzal kezdeném, hogy milyen hálás vagyok Makovai asszonynak és az egyik előadóknak, hogy ilyen intenzíven munkálkodtak ezen a jelentésem. Azt hiszem a lehető legegyértelműbb módon ismertette meg velünk ez a jelentés a parlament álláspontját. Támogatja a parlament, eh, támogatja a bizottság azon eh, elképzelését, hogy európai ügyészséget hozzon létre. Ez az európai költségvetés ellen elkövetett család, csalásokra vonatkozóan mindenképpen hatásos lesz. Hogyha létrehozzuk az ügyészséget, igazi változás lesz ez. Az Európai Unió pénzügyi érdekei ellen, pénzügyi érdekei ellen történt támadásokra le tudunk csapni. Jelenleg is folynak a tárgyalások a tanácsban, és egy nagyon bonyolult helyzet állt elő. Mindent megpróbálunk megtenni azért, hogy az Európai ügyesség mi hamarabb felálljon, és ezen túl EPPO-nak fogom ezt, EPPO-nak fogom ezt hívni. Fontosnak tartom azt, hogy a lehető lehe, hogy a lehető legátláthatóbb módon nevezzük ki az ügyészség tagjait. Tehát egyértelmű szabályok kellenek, hogy milyen tagállami kompetenciáik vannak, illetve miben különbözik ez az e-, Európai Ügyészség hatáskörétől. Objektív körülmény, objektív feltételek alapján kell tehát a munkatársakat kiválasztani. Nagyon fontos, hogy az európai emberi jogi szabályokat betartsa az ügyesség, illetve megfeleljen az ügyesség munkai ezeknek. Semmiféle precedensen nincsen az Európai Ügyességnek, tehát nem lehet kész megoldásokat alkalmazni. Ezért a bizottságnak kétségei vannak, hogy a határon átnyúló nyomozati hatáskör meg kell -e, hogy egyezzem az európai nyomozati parancsal. Úgy tűnik, hogy az ügyészség számára ez nem annyira alkalmas, hiszen ez egy oszthatatlan európai szerv, egyetlen egységes szerv. Az, hogy fellépjünk az európai csalás ellen, ez csak úgy jöhet létre, hogyha egy külön rendszert, egy sui generis rendszert találunk ki, amely úgy működik, hogy az eljárási jogot, jogot illetve a kartában foglaltakat betartja. Fontos az is, hogy a működési szükségletet felmérjük. Ez tehát nem egy hagyományos kormányközi együttműködésen alapuló, alapuló eszköz lesz. Nagyon fontos, hogy a bírói felhatalmazások kérdésével is egyértelmű legyen a helyzet. Tehát ez egy egységes európai szerv, ezért nincs szükség a nyomozást elősegítendő bírói határozatra, meghagyásra. Az Európai Bíróság vizsgálja felül az Európai Ügyészség munkásságát. Ez valószínűleg plusz terheket jelent a bíróságnak. Nem éve, nem évi néhány tucat esetről van szó, hanem valószínűleg több száz, vagy akár több ezer esetről is. Egy külön rendszert kell kidolgozni, amely megfelel az európai ügyesség természetének és munkájának. Amit mi javasoltunk, az a hatékony bírói működést elősegíti, és természetesen nagyon fontos az is, hogy az európai jogot továbbra is a bizottság értelmezze. Köszönöm. Most egy percre megadom a szót Negrescu-nak a Júri Bizottságtól. Köszönöm szépen a szót. Az Európai Ügyészségről szóló szöveget támogatom. Örülök, hogy a jogi bizottságban részese lehettem ennek a munkának, és köszönöm a bizottsági kollégáknak, hogy közösen rekordidő alatt megalkották velem együtt ezt a jelentést. Köszönöm a jogi bizottságnak az ügyészséggel szembeni elkötelezettségét. Három alapgondolat azonban nem került bele a végleges jelentésbe. Az ügyészség pártok fölötti függetlensége, a kinevezés eljárása. A második ilyen gondolat az, az egyenlőség, integritás és a, az alapértékek őrzésének, védelmének kötelessége. Ezzel együtt meg fogom szavazni a, a jelentést, mert általa hatékonyabb lehet az európai érdekek védelme. Köszönöm szépen! Most a frakciók felszólalói következnek másfél percben. Elsőként Gressle asszony, elnök asszony, biztos asszony, kedves kollégák! Nagyon fontos témáról cserélünk most eszmét, de hiányzik a tanács, a tagállamok. Elnök asszony, kérem, kérdezzen rá, illetve állapítsa meg, hogy a lett elnökség miért nincs itt, miért nem hajlandó velünk szóba állni. Nagyon kevés olyan lehetőségünk van, hogy a tanácssal közvetlenül egyeztessünk, és még ezt sem használjuk ki erre ezek szerint. Az európai ügyészség kérdése egyébként a tanácsnál akadozik, és emlékeztetnénk szeretni, még ha nincs is itt a tanácsot arra, hogy nem egy nehézkes bürokratikus szervezet akarunk, hanem pont egy hatékony szervezetet, amelynek kifejezetten a határokon átnyúló bűnözés elleni fellépés a feladata. Én társ előadója vagyok a materiális jogi alapjának, a program ennek a témájának. Há, öt oldal egyeztetést folytattunk már, és a tagállamokon sok minden elakad. Tehát az európai szintet egy tipikusan olyan területen, ahol európai kompetenciákra lenne szükség, itt is nehéz meggyőzni a tagállamokat. Reméljük, hogy ez a parlament nem szavaz meg olyan ö, jogi alapot, amely nem rendelkezik az áfacsalásról, miközben tudjuk, hogy az áfacsalás pont a tagállamok közötti együttműködés hiányának a gyümölcse súlyos a helyzet, és éppen ezért lenne fontos, hogy a tanács végre legalább beszéljen velünk, és elmozduljon jelenlegi álláspontjáról. Köszönöm szépen. Elfogad egy kékkártyás kérdés, Greszle asszony? Akkor Van Stork adok szót. Ja, Frau Gressle, ich begrüße. Gressle asszony, igen, nagyon örülök annak, hogy ha jól értettem, a, alapvetően az Európai Ügyészség bevezetését elutasítja, de üdvözli akkor, ha jól utom, hogyha határon átnyúló bűnözésről van szó. Ö, jól értem, hogy úgy gondolja, hogy a határon átnyúló bűnözésnél szükség van egy olyan ügyészségre egy államnak, amilyen nincs, mert az EU nem állam, úgyhogy nem lehet állam ügyészsége. Jó lenne, hogyha ezt a dolgot elmagyarázná nekem, de az is lehet, hogy rosszul értettem. Az EU nem állam, és nem lehet ügyészsége sem nemzeti, sem nemzetközi bűnözésre. Tudom, hogy ez az ön szakterülete, és azt is tudom, hogy az európai uh, bevezetésének, függetlenül attól, hogy önnek mi a véleménye, van jogalapja. Ezzel is fog jönni, el is kell, hogy jönjön, ez a jelenlegi jogi helyzet. A jelenleg a, a fő vádló az, aki a határon átnyúló bűncselekményeknél vádat emel. Kész. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Mindig egy kék kártyás kérelmet fogok csak elfogadni bár nem mindig van ilyen kérés. A következő hozzászóló Kaufmann asszony három percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Az, hogy milyen mértékű éves kárt okoz az EU költségvetésnek a csalás, és ezzel az európai adófizetőknek is, a tagállamokban elkövetett uniós pénzeket érintő csalás nem lehet tudni, hogy 500 millió vagy 2-3 milliárd euró. Ezek becsült összegek, de amit biztosan tudunk az az, hogy a bűncselekmények, mint csalás üldözése a mm, EU forrásokból még kívánivalót hagy maga után. Itt az ideje, hogy az Európai Államügyészséget létrehozzuk, igen, úgy, ahogy azt a Lisszaboni szerződésben szereztük, szerettük volna, és asszony legyen szíves olvasson utána. Ez a végre itt az ideje, hogy elkezdje a munkáját az Európai Államügyészség. Az Európai Unió pénzügyei elleni csalás ellen fel kell lépni. Ezek nem olyan bűncselekmények, amelyek ritkán fordulnak elő, nem Európának fel kell lépnie egyöntetően az Európai Államügyészség fontos lépés egy hatékony védelemmel, védelemhez, amelyel az Európai Unió pénzügyi érdekeit védhetnénk, valamint a közös európai jog térségének fontos elemeivé is válhatna. A tagállamok az Európai Államügyészség létrehozásával Eh, létrehozásáról együttetően kell, hogy döntsön. Ez nem a szokásos törvényalkotási folyamatban zajlik, a parlament ebben nem vesz részt, mégis a tanácsnak tudnia kell, még ha nincs is itt, remélem meghallja az üzenetet, a tanácsnak tehát tudnia kell, hogy e ház egyetértésére szükség van. A második parlamenti köztes jelentés, amiről most vitatkozunk, tárgyalunk, megfelelő időben érkezett, hiszen egyértelmű üzeneteket küld a tagállamoknak és a tárgyaló vezetőknek. Szeretném elmondani azt, hogy Bianco csekket állítsunk ki, azt ne várják el ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Mi olyan európai államügyészséget akarunk, amely független, független minden tagállami befolyástól, ehhez nem csak átlátható eljárásra van szükség, hanem arra is, hogy a parlamentnek a személyek kiválasztásánál részt vehessen az európai főügyésznél és az, a tagállami ügyészeknél is. Egyértelmű hatáskör elhatárolást akarunk az európai államügyészség és a nemzeti illetékes hatóságok között. Az európai államügyészségnek hatékonyan kell tudni dolgozni, ez a harmadik pont. Legalább ugyanolyan fontos ez, mint hogy az eljárás jogokat ne sértsék meg a vádlottak szemben sem. A védelmet magas szinten területeinken biztosítani. Mellesleg ellenezzük azt, amit néhány főváros val, hogy az európai államügyész munkája részfoglalkoztatású formában is elvégezhető. Pontosan szeretnénk figyelni arra, hogy e, a parlamentnek ezt és egyéb követeléseit a tanács figyelembe vegye, és úgy gondolom, hogy egyértelműen megmondjuk, hogy csak ekkor fogjuk megadni egyetértésünket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kaufmann asszony. Kékkártyás kérés van, és ahogy jeleztem, mindig csak egyet fogok elfogadni, attól függetlenül, hogy több van-e vagy sem. Elfogadja Jurek úrnak a kékkártyás kérdését? 30 másodperc. Köszönöm szépen. Az Európai Uniónak nincs saját költségvetése tehát az Európai Ügyészségnek nincsen saját költségvetése, csak befizetéseket kap a tagállamoktól. Ön szerint az Európai Ügyészség és a tagállami ügyészségek közötti szétválasztás csökkenti majd a hatékonyságot. Nem tesz ez rosszat az Európai Ügyészség működésének? Ez nem egy új központosítás? Nem, kedves kollega, pont fordítva van. Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, és Makovály asszony, az előadó is ezt elmondta, hogy nagyon sok olyan tagállam van, amely egyszerűen nem hatékonyan nyomoz és óriási összegek forognak a csalás miatt, emiatt kockán. Pontosan ezért indítottuk el az Európai Államügyészség projektjét, és nagyon örülök annak, hogy a konventben is harcoltam ezért a csalás elleni harc, amely a, az uniós pénzeket érintő csalás miatt kell, hogy lét, létrejöjjön. Köszönöm. Egy percben kell kap úr a következő. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, mindannyian tudjuk, és úgy gondoljuk, hogy prioritásként kezelni a csalás elleni harcot, és e, ugyanúgy kell ezt tenni, akkor úgy kell ezt tenni, hogy az alapjogaikat betartjuk nagyon sok eszközünk vár az OLAF, az Eurojust, az Europol, ott van a PIF irányelv is. Szerintem több pénzt, több forrást, több nemzeti szuverenitást nem kell erre a kérdésre áldozni, hanem a létező eszközeinkkel kell fellépni. A csalásán úgy lehet a legjobban fellépni, hogyha megelőzzük. Ezen, ebben egyetértünk. Hogyha leegyszerűsítjük a szabályokat, amely az EU-s költségvetésre vonatkoznak, és jobb költségvetési felülvizsgálatot, ellenőrzést érünk el, akkor azt hiszem, hogy ez már, ekkor már sokat tettünk. A probléma szertágazó nem lehet egyetlen ügyészséggel ezt megoldani, nem hiszem, hogy ez lenne a legjobb megoldás. Köszönöm, Körk Hopur. Elfogad egy kékkártyás kérdést? Igen. Jakob Csicsúr. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy elfogadta a kékkártyás kérdést. Hogyan fogjuk ellenőrizni azokat az alapokat, amelyeket az Európai Unió a tagállamoknak és harmadik országoknak ítél oda? Elképzelhető, hogy ezek az országok be akarnak minket csapni. Jó lenne, hogyha Makovei asszony is ide figyelne. Egyetért abban, hogy ellenőrizni kell a pénzt, a, ezeket a pénzeket, és meg kell nézni azt, hogy hogy lehet megbüntetni azokat, akik ezt rosszul használják fel. Kirkhope úr, válaszoljon kérem. Köszönöm. Azt hiszem egyértelmű voltam, korábban is, számos ügyességünk van. Én kritizálhatnám ezeket az ügyészségeket, mert szerintem nem mindig azt teszik, amit kéne. Természetesen nagyon fontos az európai források ellenőrzése, ez prioritást kell, hogy élvezzen, de nem hiszem, hogy ez az új ügynökség bármilyen előrelépést is jelent. Nem hiszem, hogy a többi, ügyesség, többi ügyes, ügynökséget segíteni. Tehát azt kéne kihasználni, amik most van. Köszönöm, Michel úr, következik két percre. Euh, Köszönöm, elnök asszony. Az Európai Parlamentnek a tanács felé erős üzenetet kéne küldenie, mert nem akarunk bürokratikus, hatékonytalan árnyék szervezetet, de egy hatékony szervezetet szeretnénk. Kirkhope úrnak igaza van, a semmiért nem szabad feladni a szuverenitást az jogállamiság megerősítéséhez azonban szükség van a büntetlenség eltörlésére, és a pénzügyi érdekek védelmére is, de ez főleg a tagállamok jó akaratától függ, függ jelenleg, és sokszor nincs megfelelő erőfeszítés, pénzügyi erő, együttműködés ehhez, és távlati vízió, és gyakorlati megvalósítás. Tehát az Európai Ügynök, Ügyészség valós hozzáadott érdéket képviselhetne, hogyha az intézkedései konkrétak lesznek. És persze ehhez elsősorban meg kell teremteni, Kaufmann asszony is elmondta, a függetlenségét. A, az ügyésznek, a főügyésznek mindenféle egyéb kötőtéstől, felelősségtől külön kell működnie, és több ügyésznek valódi hatalommal függetlenül kell működnie ebben a szervezetben. A tanácsot emlékeztetném arra, hogy a parlamentnek van az utolsó szava ebben az ügyben, és velünk egyeztetnie kell, hogyha ezt fel akarja állítani. Michel úr kékkártyás kérdést szeretne önnek úr föltenni ugyanakkor mintha nem a saját helyén ülne, és ezért nem mindig tudjuk azonosítani azt, aki fel akar szólalni. Elfogadja Michel úr a kékkártyás kérdést? Igen. Köszönöm, elnök asszony. Amikor hallgatom Michel urat, akkor azt látom, hogy a tagállamokkal szemben ő bizalmatlanságot fogalmaz meg. Én pedig a következő kérdést szeretném megfogalmazni. Az európai ügyészség létét nem lehet tagállami ratifikáció nélkül létrehozni. Ha önök ezt a központosító megoldást kedvelik, szeretnék megvalósítani, és a tagállamokkal szemben bizalmatlanok, elnézést, de mondtam is, hogy szigorú leszek az időbetartatásával. Nem tett föl kérdés 30 másodperc alatt, mindenkinek 30 másodperce van. Tudja, hogy mikor kezdi, mikor van vége. A szövegének Michel úr nem tudom, hogy kivette ebből egy kérdést, de válaszolhat. Ha jól értem, az a kérdés, hogy hogy a tagállamokkal szemben jó-e bizalmatlannak lenni. Egyes tagállamokkal szemben valóban bizalmatlan vagyok, mert nagyon sok bizonyíték van arra, hogy visszaélések, csalások történnek egyes tagállamokban, amelyek ezt lehetővé teszik, a saját érdeküket valósítják meg, és táncolnak a közös felelősség alól büntetlenül, és hagyják ezt megtörténni saját államok földjén is. Köszönöm szépen, Michel úr, mondja az elnök, őt is félbeszakítva köszönjük. Kedves kollégák, most is időhiányban vagyunk, mint mindig. Tartsák be a felszólalási időket. Kári asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy látom, hogy hogy mindenki a nemzeti parlamentjének játszik itt, és kéknek sárga kártyát alkalmazunk, túlzottan bele akarunk szólni az egyes tagállamok kompetenciájába. Meddig tart a tagállami és az európai kompetencia? És hol szolgálja ez a játék a jogbiztonságot? Miért nem erősítjük meg a tagállamok ügyészségei között az együttműködést. Tehát eh, igaza van azoknak, akik a nemzeti parlamenteket eh, kritizálják, olyan európai ügyészségre nincs szükség, amelyek, amely alól a tagállam ügyészségek eh, kitáncolhatnak, de egy erős ügyészségre szükség lenne. Következő felszólalunk Albrecht úr. Ja, vielen Dank, Frau Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönöm Makovej asszonynak a kemény munkát. Nagyon fontos, hogy van eredmény, egy köztes jelentés, időközi jelentés, amelyet a tanácsnak benyújtunk. Európai Parlamentként nem veszünk részt az együttdöntésben, hanem a végén igent vagy nemet tudunk mondani, ezért egyértelmű a jelzés, hogyha a tagállamok ugyan sajnos megint nem vesznek részt a a vitában nem, fogad, nem veszik az üzeneteinket, nem veszik fel javaslatokba az általunk javasolt módosításokat, akkor nem fogják megkapni a, az elfogadó szavazatunkat egy ilyen államügyés, az olyan államügyészségre. Nagyon fontos, hogy a ház már nagy többségben régóta áll ki az Európai Államügyészség mellett, de a feltételeknek stimmelnie kell. Egységes, magas eljárási színvonalat figyelembe kell venni, megbízhatónak kell lennie, és világos kell annak is lennie, hogy mi, mi helyett kinek a munkáját veszi át. Köszönöm szépen. Kék kártyás kérés van. Van Stark asszony, elfogadja a kérdést? Az Európai Államügyészség bevezetését azért üdvözli, mert a különböző tagállamokban problémát jelent a pénzek elleni csalás, az EU-s, az uniós pénzek elleni csalás. Nagyon fontos, hogy a tagállamoknak van a jogkövető magatartással problémájuk, és akkor emiatt egy európai szintű intézményt kell bevezetnünk, amely egyetlen egy államhoz sem kapcsolódik. Nem tudom, hogy tudja ezt üdvözölni. Ez a jogállam, az államok jogaiba való jelentős beavatkozás a szuverenitásokba való beavatkozás. Köszönöm. Kérem a választ, Storch asszony. Nos, a kérdése igazából azt mutatja, hogy mennyire nem ismeri az államjog továbbfejlődését. Természetesen vannak európai nemzetközi szinten államstruktúrák, amelyek a szuverenitás megosztását jelenti különböző tagállamok között. Közösen vállalunk felelősséget bizonyos dolgokért, és ez ugyanazban igaz nemzetközi szintre is. Vagy úgy gondolja, hogy a Nemzetközi Büntetőtörvényszék saját eh, vád eljárással szintén az államok életébe való eh, a szuverenitásába való beavatkozás? Nem. Ezért fontos tehát, hogy ezen az úton tovább hajlaltjunk. Köszönöm. Ferreira asszony a következő négy percben. Köszönöm, elnök asszony. A korrupció elleni harc, a bűnözés elleni harc és a megfelelő felhasználása az állam, állami forrásoknak meg, prioritást élveznek, már ezért is fontos az, hogy fölálljon az Európai Ügyészség nem szabad a büntetlenséget továbbra is elfogadni. Európában tartságosan gyakori ez a jelenség. Jó lenne, hogyha megfelelő jogalapja, jogalapja lenne az Európai Ügyességnek. Örülünk annak, hogy a PIF irányelvet hamarosan, eh, reméljük, hogy a PIF irányelvet hamarosan elfogadjuk, és ez vonatkozik majd az ÁFA elleni harcra is. Többféle bűncselekménnyel kapcsolatban fölvenni a harcot az Európai Ügyesség. Például a szervezett bűnözés és a mafiák elleni harcban is nagyon hatásos lehet. Thank you for one minute, Mr. Köszönöm szépen, Filipot úr, egy percben. Általában kis lépésekkel szoktunk előre haladni, hát most is ilyesmi történik a hosszú távú cél az, hogy az Európai Ügyesség, Ügyészség előbb-utóbb majd teljesen fölváltja a tagállami ö, igazságszolgáltatást. Képzeljük csak el, mi történne, hogyha a francia jog megszűnne. az ókortól kezdve mostanáig mindig is megvolt az elf, hogy minden államnak megvan a saját igazságszolgáltatása. Nem szabad nem, kell, nem szabad elvágni az emberekkel való kapcsolatot, ez a demokrácia halálát jelenti. Franciaországban az igazságszolgáltatás igazságszolgáltatást mindig is meg kell adni, és ez a francia nép ezzel tisztában van. Úgy gondolom, hogy vissza kéne állítani a határokat Európában, és minden egyes tagállamnak jogot kell biztosítani arra, hogy meglegyen a saját igazságszolgáltatás. Szerintem az Európai Ügyészség haszontalan és nem demokratikus. Köszönöm. Kékkártyás kérdést szeretném önnek feltenni Negreszkú úr. Elfogadja ezt, Filippo úr? Igen, parancsolja, tegye fel a kérdést. Meghallgattam a hozzászólását, Bulgária és Románia már régóta együttműködik, és ezáltal az igazságszolgáltatásunk is megerősödött. Az igazságnak azonban nincs se színe, se nemzetisége. Ön szerint az igazságszolgáltatásnak van nemzetisége? Erről mit gondol? Ön szerint európai szinten lehetetlen elérni az igazságszolgáltatás megvalósulását? Válasz, nem. Szerintem az igazságszolgáltatás, a költségvetés, a pénz nem, a határok, ezek a törvény részét képezik, és ilyen attribútumokkal egy állam rendelkezik. Nincs európai nép, nem, lehet, nem kéne, hogy legyen európai igaz, igazságszolgáltatás, nem kéne, hogy legyen európai jog, európai költségvetés, európai pénz, nem. Erre még nincs szükség. Ezek a nemzeti szuverenitáshoz tartoznak, hogyha az igazságszolgáltatást elvesszük az em- a népektől, lejárt az ideje, mondja az elnök. Következő hozzászólók másfél percre, Zvér úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is gratulálni szeretnék Makovály asszonynak munkájához, a dosszié kapcsán kifejtett munkájához. Ez egy történelmi döntés, amelyről most szó van, és nagyszerű lenne, ha létrejönne az ügyészség. Tudjuk, hogy mennyi pénz folyik el a csalás miatt az adófizetők pénzéből. A tagállamok nem elég hatékonyak harcukban a csalás ellen. Csak egyharmada valamennyi ö, javaslatnak ö, hajtatódik végre. Ezért lenne szükség egy független irodára, hivatalra, amely képes ennek a harcnak a vitelére. És csak egy sui generis felépítés, működés elképzelhető és hatékony. Egyébként, ha ez nem valósul meg, akkor csak egy papírtigrissel lesz dolgunk, amelynek mondjuk koordinációs feladata lenne, ennek nincs értelme. Az Európai Főügyészi Hivatalnak legitimitásra van szüksége, függetlenségre, hatalomra, amit a parlament adhat meg neki. Meg kell osztani az OLAF, az Eurojust, az Europol és az új ügyészség közötti munkát egy jogi keret alapján, amelyet létrehozunk

nézze, az európai államügyészség, mint sui generis iroda pontosan ilyen esetekkel szemben tudna fellépni, akkor, amikor a tagállam, egy tagállam nem jár el helyesen, amikor nem lép fel a korrupció ellen. A, az OLAF ajánlásainak 31%-át elfogadják a, a tagállamok, viszont ez csak 31%. A kérdés ugye az, hogy vajon hány

Stevens kolléga következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégák! A hatékony fellépés a korrupció és az uniós pénzekkel való visszaéléssel szemben fontos. Ez nem jelenti azonban azt, hogy az európai államügyészség mint egy ilyen európai minisztérium lenne a megoldás. Úgy gondoljuk, hogy az Eurojust a jogi együttműködésre már megvan, az administratív és a közigazgatási csalásokkal szemben fel tud lépni. Tulajdonképpen az is igaz, hogy az Európai Államügyészség további Európai Uniós forrásokat használna fel. A 68-as cikk az Európai Unió szabály szerződésében pontosan azt mondja ki, hogy a, ezeket az ügyeket az Eurojuston keresztül kell közös együttműködésben megoldani. A az irányelv, a vonatkozó irányelvek pedig még mindig a háromoldalú tárgyalások tárgyát képezik. Az Európai Bizottság javaslata tehát nem helyes, nem is időszerű. Mi, az, mi a haszna az ajánlatoknak, amely, mi az, ami miatt meg kellene szavaznunk? Thank you. Our next speaker for one and... Köszönöm szépen, másfél percben Dartmouth úr. Uh, just yesterday... A tegnapi napom a francia elnök arról adott tanulbizonságot, hogy mennyire, mennyire megveti az európai parlamenti képviselőket, azt mondta, hogy Franciaország sose fogja jóvá hagyni azt, hogy módosítsák a parlament székhelyét. Ezzel az ügyészséggel is e, ez az ügyészség is foglalkozhatna azzal, hogy mennyi pénzt dobunk ki azzal, hogy állandóan ide járunk. Ez a jelentés a demokrációt se, veszi figyelembe. Van például a Lisszaboni szerződés. Nyilvánvaló, hogy az Európai Ügyészség elfogadhatatlan a tagállami kormányoknak. 14 parlament élt vétóval. De egy záradékot tűztek be, sajnálatos módon, szégyenletesen, és a megerősített együttműködésével, együttműködéssel mégis létrehozták az Európai Ügyesség, Ügyészséget. Azt viszont tudjuk a jelentésen keresztül is, hogy több mint három milliárdnyi a csalások és visszaélések volumene az európai költségvetéssel szemben. Parazita faj az EU. Az EU ugyanis az adó fizetőn élősködik, és a saját belső korrupciója, korrupció emészti fel végül az EU-t. Még egyszer el akarják venni a nemzeti, el akarnak venni egy darabkát a nemzeti szuverenitástól. Elfogad egy kék kérdést? Igen, Gressle asszony, parancsoljon fél perc. Darnusz kész elfogadni azt, hogy a francia elnök az európai jogot védte, mert benne van a szerződésben az, hogy Strasbourg az Európai Parlament öm, székhelye. Ezzel az európai jogot kérdőjelezi meg, amit mond. Um, the, the... Nos, ügyes volt a kérdés, de a pártom azzal szokott érvelni, hogy az európai jogot felsőbbrendűnek szoktuk tartani, pedig véleményem szerint az angol jog nem szabad, hogy alárendelt helyzetben legyen hogyha valaki valaki komolyan gondolja ezt az Európai Parlamentet? Ön ezt komolyan gondolja? Én nem szerintem ez pénzpocséglás. Elfogadhatatlan, hogy a francia elnök így gondolkodik erről a kérdésről. Elnök, lejárt az ideje, és nagyon demokratikusok vagyunk, mindenkinek lehetőséget biztosítunk. Köszönöm szépen, most egy percre Májer asszony következik. Ja, dank u wel. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy a brüsszeli próbálkozások nem visznek mindig a sikerre európai szintéren, a európai minisztériumra azonban nincs szükség. Hollandia és tíz másik ország a forrásokat a szeretné más irányban felhasználni más jogosultságokra. A csalás ellen, a jövőben a terrorizmus és egyéb határon átnyúló bűnözés ellen nyilvánvalóan fel kell közösen lépni. A közös nemzeti feladat azonban a felderítés nem a a terrorizmus elleni hatalomról van itt szó, hanem harcról, hanem egyszerűen a hatalomról. A nemzetállamoknak e területen azonban nem lenne ebbe szabad belemenniük. Nem fogom megszavazni a jelentést. Köszönöm. Thank you. Our next speaker for... Következő felszólalunk. Kinicsi asszony. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Hogyha létrehozzák az Európai Ügyészséget, akkor az idei egyik legnagyobb lépést teszi meg az Európai Unió annak érdekében, hogy fellépjünk a csalás ellen. Úgy gondolom, hogy a parlamentnek saját hangját is kell hallatni ezzel kapcsolatban. Bizonyos dolgokat, azon, bizonyos dolgokat ugyanis be kell tartatni, megfelelően működjön az ügyösség. Tehát azt kell elérnünk, hogy az ügyesség tagjai például semmilyen módon ne legyenek befolyásolhatók sem az európai intézmények, sem a tagállamok által. Hatékonyan kell működniük, hatékonyan kell a, nyomozát, nyomozniuk, illetve a különböző bizonyítékokat felhasználni. Pontosnak tartom továbbá a függetlenséget. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most Ujadovszki úrnak adok egy percben szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon ö, körültekintően kell eljárnunk ebben a vitában, témában, és ahogy Michel úr is elmondta, nagyon különbözőek a jogi hagyományai a tagállamoknak, és McAvoy asszony jelentését én nem tudom elfogadni, mert önellentmondást tartalmaz. Ha kilenc tagállam sárga kártyát mutatott föl az ügyészség létrehozásával kapcsolatban, akkor hogy lehet önök szerint a tagállamok egyhangúságát megteremteni ebben a kérdésben? Önök egy központosított felsőrendű szervezetet akarnak, amelynek két kompetenciája lenne, nem csak a csalás elleni harc, hanem a határokon átnyúló szervezett bűnözés elleni harc is. És önök, kedves kollégáim, ezzel, akik ezt akarják, ki akarják bővíteni az EU kompetenciáit egy túlzottan centralista rendszer érdekében. Köszönöm szépen. Egy percben Régner asszonynak adok szót most. Már több mint tíz éve beszélünk arról, hogy szükség lenne egy európai ügyészségre. És a nem jelenlevő tanácsnak szeretném elmondani, hogy volt egyszer egy ügy a görög kukorica ügyében, a bíróság felismerte, hogy az európai értékeket az nemzeti értékekkel összhangban védelmezni kell az európai értékek védelmezése egyben a nemzeti értékek, értékek védelmezése is, és ez logikailag fakadna, az ügyészség létrehozása fakadna ebből a bírósági döntésből. A korrupció ellenes harc tipikusan határokon átnyúló együttműködést igénylő harc, ebben egyet is értünk azt hiszem többekkel. Akik kételkednek abban, hogy erre szükség lenne. Szeretném elmondani, hogy a Lisszaboni szerződésben benne van, hangsúlyosan benne van, hogy a súlyos pénzügyi csalások, gazdasági bűncselekmények ellen közösen kell fellépnie az uniónak, és McAvoy asszony ennek a jegyében írta meg kiváló jelentését is. Egy percben Jurek úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A nemzetállamoknak fontos szerepe lenne ebben, ezt nem is vitatjuk, együtt kell működniük, ezt sem vitatjuk. Láttuk, hogy az Európai Unió az eredeti kezdetektől kezdve, amikor a közös valutát, a közös kereskedelmi politikát létrehozta, a költségvetési politikát is lassan, Azonban nem ez szolgálja. Az előttem szóló idézte a Lisszaboni szerződést, annak a 86-os cikkét, de ez a cikk pont erről szól, hogy nem egy ügyészséget kell létrehozni, hanem amit önök egy ügyészség kompetenciájának képzelnek el, az a tagállamok együttműködési kompetenciája, és ha túlzottan központosítjuk ezt a feladatot, akkor pont ezt az együttműködést ássuk alá. Még öt felszólalónak tudok majd a spontán felszólalások között szót adni, először is Vasz úrnak. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Szeretnék először, szeretném először megerősíteni azt, hogy az Európai Államügyészség bevezetése fontos. Ezért vállaljuk is ezt. Én magam persze szerettem volna, hogyha ebben az összefüggésben egy koncepciót is láttunk volna. Nem csak egyszerűen egy államügyészről tárgyalnánk, hanem ezen kívül azokat az alkalmazási formákat és struktúrákat is tökéletesítenénk, amely kapcsolódik ehhez. Mert mi történik az Eurojust-tal, ugye mi lesz az Europollal, mi lesz az Olaf-fal ezután, hogyan fogjuk az eljárás szempontjából szabályozni, mindez ugye nem egészen világos még. Ezért sokkal jobb lett volna, hogyha ezt a teljes koncepciót tudtuk volna kidolgozni. Különösen jó lett volna, hogyha világosan láthatunk volna az eljárás egész, világosan láttuk volna az eljárás egészét. Persze ez nem egyszerű. Nem egyszerű a tanács és a parlament felfogása az Eurojustról például. Jó lett volna például, köszönöm szépen, szól közben az elnök asszony. Köszönöm. Andersen kollega a következő egy percben. Formálisan még mindig fenntartjuk az Európai Államügyészségre vonatkozó álláspontokat, mert nem volt lehetőségünk arra, hogy részletesen megtárgyaljuk, illetve a részleteket lássuk. Addig, amíg megfelelően biztosítják a, a, az államügyészek függetlenségét és a vádlottak jogainak védelmét addig nem tudjuk elfogadni. Több száz milliót veszítünk évente az Európai Uniós forrásokból a, a, az uniós pénzeket érintő csalás miatt, és nem elég komoly a fellépés ellene. Ha összehasonlítjuk például 38 kérdést utalt a, a német kormány 2013-ban a csalás elleni hivatalban, 24-et Nagy-Británia. Abszolút elfogadhatatlan, hogy nincsen megfelelő beszámoltatási vonalak, nincsenek statisztikák az Európai Uniós csalásra vonatkozóan, Nagy-Britániában sem. Az az elgondolás, hogy az Egyesült Királyság jó példa lenne e, ebben az ügyben, az abszolút e, helytelen állítás. Köszönöm. A következő egy perc Roger Hofsky kollega kapja meg. Köszönöm szépen. E idea powołania prokuratury Európai. Köszönöm. Az Európai Ügyészséggel azt hiszem, hogy egy nagyon rossz tendenciát kezdtünk el fogadni. Egyre kevesebb pénzünk van, de egyre több hatalma van az Európai Uniónak. Egyre kevesebbet segítünk, de egyre nagyobb az elnyomás. Azt hiszem, hogy a hogy ezzel a kis költségvetési hozzájárulással az 1%-nál többel megpróbálják 100%-ban kontrollálni a tagállamokat az európai intézmények. Szerintem nincs szükség erre a változásra az Európai Uniónak. Úgy, az, e, a polgárokon kéne segíteni. Tehát a polgárok érdekét kell figyelembe venni, nem őket kell elnyomni. Éppen ezért nem tudom támogatni az Európai Ügyesség gondolatát. Nem hiszem, hogy a tagállami ügyészeket föl kéne cserélni európaiakra. Yes, thank you. Köszönöm szépen, Bilbao asszony, egy percben. Köszönöm, Köszönöm elnök asszony. Támogatjuk az Európai Ügyészséget, mert ezzel sokkal hatékonyabban és átláthatóbban tudjuk fölvenni a harcot az európai költségvetés ellen irányuló támadások irányuló támadásokat jobban tudjuk tehát üldözni. Hogyha igazán függetlenséget szeretnénk, akkor úgy gondolom, hogy nagyon óvatosnak kell lenni, illetve a terrorizmus elleni kérdésben is el kell járni, az Európai Unió elleni csalások esetében is el kell járni. Sajnálatos módon Spanyolországban a korrupció komoly gond, illetve a favoritizmus is nagyon komoly gond, túlságosan közel állnak sokszor a pártok a különböző cégekhez a finansz, pártfinanszírozás nem egyértelmű, itt lenne szükség az átláthatóságra. Jávor úr következik. Köszönöm a szót, elnök asszony

Most pedig a biztos, asszonynak adom meg a szót. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a vitát, köszönöm véleményeiket, és természetesen külön köszönöm a támogatást akoknak, akik támogatják az Európai Ügyés Államügyészség létrehozásának gondolatát a korrupció csalás elleni harc a legmagasabb politikai prioritása a bizottságnak, és nekem is. Meg vagyok győződve arról, hogy szükség van a független ügyészségre, tisztességes eljárásra az uniós pénzeket érintő csalás ügyekben. Olyan eljárásra, amely eredményt is hoz. Az Európai Unió állampolgárai, adófizetői megérdemlik, hogy legyen egy ilyen intézmény. Egy olyan intézmény, amely őrzi a forrásokat. Óvatos becslések 1-2 milliárd, milliárd eurós forrásról beszélnek, amelyet a csalás ügyeinek felgöngyölítésével vissza lehetne vezetni az Európai Uniós költségvetésbe vagy tagállami államkasszákba, az Európai Uniós alapokba, strukturális alapokba. Ez az óriási összeg biztosítása nyilvánvalóan költségekkel jár az Európai Államügyészség költségeit, azonban, hogyha figyelembe veszük, akkor is állíthatom, hogy a, a költséghaszonarány jó. Az az OLAF mellett, az Eurojust mellett működik, majd az Európai Államügyészség és Fosszúrnak teljesen igaza van akkor, amikor arról beszél, hogy nagyon pontosan meg kell tervezni az eljárásokat, és le kell írni az Európai Államügyészség, Eurojust és OLAF közötti együttműködést annak érdekében, hogy hatékony legyen az együttműködés. Még sok munkát kell elvégeznünk, biztosítani kell a hatáskörök egyértelmű elválasztását központi és nemzeti szinten, az átláthatóságot a különböző posztokra kiválasztott embereknél bevezettük már, illetve kidolgoztuk azokat a kritériumokat, amely a, az integritás, függetlenség és a szakmaiság biztosítását szolgálja majd. Igazuk van abban is, hogy az eljárási jogot a büntető eljárásokban nem szabad feláldozni, és épp ellenkezőleg meg kell tartani az Európai Államügyészség eljárásaiban. Az úgynevezett sárga kártya, amelyet az Európai Államügyészség több parlamenttől kapott a tagállam, tagállami parlamenttől, nos, nem gondolom, hogy ez a sárga kártya sárga lap lezárt ügy lenne. Magam is szeretnék még ezzel foglalkozni, és személyes látogatással vagy más formában megkeresem ezeket a parlamenteket, megbeszéljük, hogy hol vagyunk a javaslattal, melyek azok a biztosítékok, amelyek a szubszidiaritás sértését nem teszik lehetővé, és hogy a nemzeti bíróságok hatáskörét fenntartjuk sok egyéb mellett. Meg kell, hogy mondjam, hogy pozitív reakciót kaptam a nemzeti parlamenti képviselőktől eddig, és remélem, hogy a, az erősített kommunikációval majd el tudunk arra a következtetésre jutni, hogy a szubszidiaritást már nem sérti egyetlen egy rendelkezés sem. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, még egyszer a vitát, és azt kérem önöket, hogy a holnapi szavazásnál támogassák az Európai Államügyészségre vonatkozó javaslatunkat. Köszönöm szépen, biztos asszony, és az utolsó szó két percben Makovály asszonyi az előadóé. Uh, Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt a vita, megpróbálok majd néhány felvetésre kitérni először is. Egy retorikus kérdés, bár van információm, azok, az információ, azok a tagállamok, amely, pártok, amelyek ellenzék Nos, azok között vajon hány olyan nyomozás volt, amit a, a saját tagállamon belül sikerrel végeztek el, és hány olyan nemzeti szintű nyomozás volt, amelyel visszatudtak szerezni csalás bűncselekményéből pénzeket. Az európai adók, az európai adófizetők pénzét egy nagy közös kalapba tettük. Ezért mindannyian ki kell, hogy álljunk, hogy védjük ezt. Hogyha az egyik országban jól végzik a nyomozást, és lezárják az eljárásokat, míg más országban nem, akkor ez azt jelenti, hogy azok az állampolgárok pénzét is ellopták, akiknek az igazságügyi hatóságai jól végezték a munkát. A holland kollégáknak szeretném mondani, akik ezzel érveltek, ugyanis Ugye ők azt mondták, hogy az ő nyomozati eljárásaik jók, ez igaz, de van olyan tagállam, ahol ez nem megy ilyen jól, pedig közös forrásokról van szó, közös pénzről. A következő az államügyészek függetlensége a politikától. Nagreszk úr utalt erre. Azt szerette volna ezzel valószínűleg aláhúzni, hogy nagyon fontos ez az elv. Romániában nálunk otthon épp fordítva szavaz a pártja. Az európai államügyészeknek függetlennek kell lenni, mind a tagállamoktól, mind a központi hivataloktól. Ez kezdettől fogva szerepel a jelentésben. Legalábbis én mindig hangsúlyoztam. A negyedik pont pedig röviden még olyan bűncselekmények, amelyek áfa csalásnak minősülhetők, ott is a csatlakozó országoknál jelölt országoknál ugyanúgy figyelembe kell, hogy vegyük. Csak így lehet megakadályozni ezt a fajta csalást. Köszönöm. Köszönöm szépen kollégák, ezzel zárjuk le a vitát, és mivel mielőtt a következő napi rendi